Good morning. We will... Jó reggelt kívánok, elkezdjük az ülést. Kezdjük a napi rend elfogadásával. Amennyiben mindenki egyetért vele, akkor a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük. Úgy látom, hogy senki sem jelez problémát napirendet elfogadtuk. Következik a napirend második pontja. A második pontja a napirendnek az emberkereskedelem felszámolására irányuló 2012-16 közötti időszakra szóló Európai Unió stratégiáról szól a bizottsági félidős jelentés. Ezt a szabadságjogokkal foglalkozó bizottsággal közösen kívánjuk elvégezni. Morales úr is részt vesz, és ez egy alkalom, hogy megvizsgáljuk ezen kérdésköröket. Feltétlenül fontos ezen kérdésekről ma itt vitát folytattunk. Közölő, körünkben van Vasilia Du asszony is, aki az Európai Unió koordinátora az emberkereskedelem elleni küzdelem területén. Az ő feladata, hogy a különböző intézmények, európai ügynökségek és a tagállamok fellépését koordinálja. és október 18-a, ami az emberkereskedelem elleni nap volt, a bizottság előterjesztett egy dokumentumot, tehát ezt a félidős jelentést, amit Vasziliadú asszony ismertetni fog, és egyébként köszönöm, hogy körünkben van a mai napon. De először is szeretném megadni a szót a Morales úrnak, a Libe Bizottság elnökének. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy közösen megszervezték ezt az ülést. Az együttműködés a nőgyi, a FAM és a Libe Bizottság között egy ilyen fontos kérdésben, mint az emberkereskedelem, rendkívül fontos és természetesen nem is új dolog. Ez már az előző ciklusban megkezdődött, és egy irányelvet fogadtunk el az emberkereskedelem kérdéséről, illetve az áldozatok segítéséről. Ez foglalkozik a Lisszaboni szerződés követően született jogszabályokkal is, és a Libe Bizottság az irányelveknek az egyik fontos pontjának tekintette a megfelelő koordinálást, az Európai Uniós stratégiát, és egy globális uniós stratégiát kidolgozni az emberkereskedelem kérdéseiben, ami a szervezet bűnözésnek egy nagyon fontos aspektusa. Ez érinti az alapjogok ügyét is, és a Libe Bizottság az egyik legilletékesebb területen. Már eddig is sok mindent tett, és nagyon fontos ez a jelentés is. Az egyes tagállamokban is fontos, hogy ne növekedjen a munkára kényszerítés és egyebek. Tehát azt hiszem, hogy most akkor visszaadom a szót önnek, Vasziliádu asszony, hogy ismertesse ezt a jelentést. Nagyon hivatalosan járok itt el, engedjék meg, hogy akkor átadjam Vasziliádu asszonynak a szót az emberkereskedelem koordinátora Körülbelül 20 percünk van erre, utána pedig majd lehet a, ö, hozzászólni. Köszönöm szépen, kösz, üdvözlöm a tisztelt képviselőket, és köszönöm, hogy lehetőséget adnak, hogy önökkel megosszam, hogy mit sikerült eddig elérni az unió emberkereskedelem elleni küzdelem területén. Ez a Libe Bizottság mindig is egy, és a parlament sokat segített ebben a munkában, és ezt szeretném megköszönni. Elég ambiciózus politikai és jogi keretet hoztunk létre a tisztelt házal együtt, és az irányelvet is együtt dolgoztuk ki. Junkers bizottságnak ez politikai prioritása, és köszönöm a kérdéseket is, amiket feltettek. Fontos, hogy továbbra is folytassuk az emberkereskedelem elleni küzdelmet. Csak hogy e, perspektívába helyezzem, a természetesen az Európai Unió elismeri, hogy ez elsődlegesen az emberi jognak egy súlyos megsértése, továbbá a szervezet bűnözés egyik nagyon komoly formája. Ezek az egyetlen olyan formái a szervezett bűnözésnek, amelyek kifejezetten az alapjogi kartában kerülnek tiltásra. Amikor az, az emberkereskedelemről beszélünk, akkor tulajdonképpen az alapjogokkal foglalkozunk, tehát ez a két bizottság, amely a legérintettebb. Ugyanakkor ez biztonsági kérdéseket is felvet, és a tagállamoknak is van szerepük, de egyetlen tagállam sem tudja ezt egyedül megoldani, ezért fontos, hogy a tagállamok uniós szinten összedolgozzanak. Ezért fontos, hogy nagyon proaktívak legyünk, és különböző szintű tevékenységek valósuljanak meg ahogy ezt már elmondtuk, el, beszámolik arról, hogy az elmúlt két évben mi mindent tettünk, illetve mi történt október 18-áig, ami az Unió emberkereskedelem ellenes napja. Most, amikor beszélünk is, több tucat, több száz ember van, akiket akaratuk ellen fogva tartanak és szolgáltatás nyújtásra kényszerítenek. Gyakran találkozunk ilyen személyekkel a különböző menekült táborokban vagy helyeken, a akik tulajdonképpen csak a csúcsa a jéghelytek. Időnként igazi horror történeteket hallhatunk, és ez nem úgy van, hogy csak néhány embert érint ez, ami ugyanolyan fontos lenne, de 2010 és 12 között 13 ja, 30, ez, több mint 30 ezer fiatal lány és fiú regisztrálta magát, mint áldozatot. Tehát legalább ennyien ö, szenvedtek el olyan hatásokat, amik derékba törték életüket, álmaikat. Ö, nem igazán értjük ezeket a jelenségeket, és ezért fontos ezekre felhívni a figyelmet. Ezek az emberek lehet, hogy szexuális szolgáltatások nyújtására készülnek valamikor koldulnak, vagy a mezőgazdaságban dolgoznak, egyes esetekben fogva tartják őket, és háztartási munkára kényszerítik őket. Tehát nem is igazán tudunk róluk, és miközben a szolgáltatásaikat használjuk. Tehát vannak ezek a regisztrált áldozatok, 80%-a az áldozatoknak nő, és 16%-a azok gyerekkorúak, fiúk és lányok egyaránt. A legelterjedtebb kizsákmányolás, 69% a szexuális kizsákmányolás. A legtöbbje ezeknek 95% a szexuális kizsákmányolásnak nők és lányok több ezer gyerek van, akiket szexuális kizsákmányolás céljából ö, bocsátanak kereskedelembe. Egyre csak a regisztrált áldozatokról tudunk, a munkával történő kizsákmányolás eh, is jelentős, 71 ahol férfiakat és fiúkat zsákmányolnak ki. Érdekes még, és szeretném hangsúlyozni, hogy kétharmada az áldozatoknak, 65 a uniós tagállamból származnak. Elsősorban Romániából, Bulgáriából, Hollandiából, Magyarországból és Lengyelországból. A többiek, azok pedig Brazília, Kína, Vietnám, Oroszország és Nigériából származnak. Tehát a legtöbb bűnöző és a legtöbb áldozat is uniós állampolgár. Itten koncepció szempontból is meg kell világítanunk a dolgokat. Sok esetben az ember kereskedelmet és az ember csempészetet egymással ö, egyenlő fogalomként használjuk, holott a kettő között egyértelmű különbség van. A realitások rendkívül bonyolultak, nem olyan egyértelmű ezt a két dolgot elkülöníteni. Vannak, akiket becsempésznek az unióba, és utána emberkereskedelem áldozatai lesznek, de nem mindenki. És vannak olyanok is, akik ö, emberkereskedelem áldozatai lesznek, de úgy indultak el, hogy ember csempészet kezébe kerültek. A tendenciák nagyon fontosak, azonos típusú adatokkal kell dolgozni, ugyanakkor ez is fontos, mert ez mutatja, hogy hogyan elemezzük az adatokat, és szerencsére itt van előrelépés. Nem szabad csak a számokról beszélni, itt valódi emberek és életek vannak a számok mögött, ővelük kell foglalkoznia a politikáknak, és az ő ö, valóságukkal, életükkel kell foglalkoznunk. Kell itt fókuszálni a megelőzésre, az áldozatvételemre és a bűnözőkre és mindenképpen emberjogi megközelítést kell alkalmaznunk, nemek iránt érzékenyen, illetve a gyerekekre külön oda kell figyelni. Valójában ezek jogi kötelezettségek is a tagállamokra, a megelőzés, a védelem, a bűn üldözése tehát itt jogi kötelezettségük van ez damoknak. A jogi kötelezettségeket vizsgálva, már ezt elmondtam, az irányelvnek a 20-as cikke foglalkozik ezzel, az én munkakörömet is ez határozza meg, és koherenciát próbálok teremteni a szabályok között. Nagyon ambiciózus a jogi keret, amelyben mozgunk, és elvileg valamennyi tagállamnak 2013 áprilisáig át kellett ezt ültenie. A bizottság rendkívül proaktív volt, 25 tagállam már hivatalosan tájékozta a bizottságot, hogy teljes mértékben átültették a dokumentumot. Egyelőre Németországtól és Belgiumtól várjuk a tájékoztatást és minden szükséges lépést meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez az átültetés valóban megtörténjen. Hogyha most megvizsgáljuk az, az irányelvet, hogy ez hogyan segíti a tagállamokat, akkor erre is kitér a félidős jelentés. A stratégia rendkívül ambiciózus, koherens, átfogó, és nem csak azért, mert én készített, nem azért, mert én készítettem a dokumentumot. Nagyon sok érintett vett ebben részt, és nagyon sokan sajátjuknak tekintik ezt a feladatot. Éppen ezért üdvözölte ezt a tisztelt ház, de a ö, tanácsi konklúziók is, sőt, még a civil társadalom is örült a konklúzióknak. A félidős jelentés amely előterjesztésre került, azt mutatja, hogy mit sikerült eddig elérnünk, együttműködve a tagállamokkal, a civil társadalommal, az uniós ügynökségekkel és a bizottság különböző szolgálataival. Ami a nem uniós országokat illeti, ott is felmértük, hogy mit sikerült elérni, és meglehetősen büszkék vagyunk, mert mindent időre teljesítettünk mindazt, amit megígértünk, azt teljesítettük. Az egyik kérdés az unió nem hivatalos raportőrje és hálózatainak a folytatása. Most már megvannak a hálózatok, a tagállamok és a bizottság szorosan együttműködnek. Létrejött a szociális platform is, amiben több száz civil szervezet vesz részt, és fogtak össze két módon is össze dolgoznak. Egyrészt megosztjuk a civil szervezetekkel azt, hogy mi történik uniós szinten, hogy jobb legyen a hatása a fellépésünknek, és ami még ennél is fontosabb, ta, mi is tanulunk a civil szervezetektől, az ő tapasztalataikból jobban megismerik a valóságot elindítottunk egy elektronikus platformot is, mert nem mindig tudunk fizikailag találkozni, de az elektronikus platform lehetővé teszi az információ és a tapasztalat cserét, ami ugyancsak segít az uniós anyagok készítésében is. Több száz útmutatót, kézikönyvet dolgoztunk kikészítettünk a gyermekfelügyeletről, az áldozatvédelemről és hasonló kérdéskörökről ezt többek között kérték a tagállamok is. A megelőzésről, a nemi sajátosságairól kérdéskörnek mindezeket megvizsgáltuk. Az Eurostat jelentését is elkészítettük, és nagyon szívesen válaszolok majd különböző kérdésekre is. A félidős jelentés az a stratégiáról szól, és a harmadik eleme ennek a csomagnak, az pedig a az nem uniós áldozatok időszakos tartózkodási engedélyének kérdése ösztönzőket is ad, tartalmaz az áldozatok vonatkozásában, hogy segítsük őket kikerülni az emberkereskedők hálójából. Fontos, azt is látjuk, hogy a tagállamok nem használják ki teljes mértékben az irányelv lehetőségeit, de erre majd még később visszatérek. Most még mondanék néhány szót különböző területekről. Az egyik a gyerekek kérdése. Külön foglalkoztunk a gyerekekkel, akik különösen sérülékenyek és könnyen változnak áldozat, válnak áldozattá. A legtöbb ö, ö, gyermek áldozat az emberkereskedelem áldozata, kör. Ezért 2014-ben az alapjogi ügynökséggel szorosan együtt dolgoztunk, és megjelentettünk egy kézikönyvet a gyerekek felügyeletével kapcsolatban. Azt is tapasztaltuk, hogy nagyon sok projekt foglalkozik a gyermekkereskedelem kérdésével. Sokan azt mondják, hogy jó, hát ez csak 16%-a, de nem az adatok a fontosak, hanem az, hogy gyerekeket védeni kell, és meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk legjobban végezni ezt a munkát és a gyermekvédelmi rendszereken kell dolgoznunk. A bizottság most egy közlemény kidolgozásán dolgozik, hogy egy integrál gyermekvédelmi rendszer jöjjön létre, ami 2015-ben elfogadásra kerülhetne. Nézzük meg a nemi vonatkozásai dimenzióit ennek a kérdésnek mindig foglalkoztam ezzel a témával, az irányelv nagyon egyértelműen fogalmaz, az emberkereskedelem terén fontos a nemi megközelítés is, és nagyon fontos, hogy az EU értse, hogy ez egy nemi jellegű probléma, és az ENSZ-ben két évvel ezelőtt már elismertük, hogy a lányok, nők lenni emberkereskedelem egyfajta erőszak a kényszerházasságok és a többi szörnyű kizsákmányolás nők elleni erőszaknak minősül. Az emberkereskedelem folyamatában mindenütt nagyon fontos a nemi szempont figyelembevétele. A nők, a lányok kiszolgáltatottabbak, kevésbé kapnak támogatást, és egyértelműen felvetődik a nemi kizsákmányolás, akkor is, hogyha nem csak ez a probléma az utcai, az ablakon keresztüli, a lakásokban, a bárokban végzett prostitúció, az eszkort szolgáltatások területe mindenütt megjelenik az emberkereskedelem. A rendészeti hatóságok a tagállamokban és az Európolnál azt mondják, hogy egyértelmű, a kapcsolódás a prostitúció és az emberkereskedelem között. A prostitúció nagyon magas veszélyeket, kockázatokat hordoz. Mi nem mondjuk, hogy a prostitúció egyenlő az emberkereskedelemmel, de nagyon nagy a veszély foka, az emberkereskedelem veszélyének a mértéke a prostitúcióban. Az Európai Parlament 2014 májusában fogadta el ajánlásait, megpróbálunk ezeknek eleget tenni. A jelentés a nemi célú emberkereskedelemmel foglalkozott, de a prostitúcióval is foglalkozott, és egyértelműen szeretném elmondani, hogy mi a kom mi kompetenciánk. A, a szexuális kizsákmányolás bűncselekménynek számít, európai bűncselekménynek. A prostitúció azonban nem. a tagállamok különböző politikákat valósítanak meg a prostitúció terén, és ezzel mi nem foglalkozhatunk. Tehát én a, nem, a nemi kizsákmányolás kapcsán csak arról beszélhetek, amikor emberkereskedelem nemi kizsákmányolás céljával történik. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a férfiakat, a fiúkat is szexuálisan kizsákmányolják, illetve a munkaerőpiacon is időnként kizsákmányolják, ezért selterekre, menhelyekre van szükségük, meg kell oltalmazni a fiúkat is. Amikor munkaügyi kizsákmányolásról beszélünk, talán túlságosan sokat is összpontosítunk erre a területre a statisztikák fényében. Projektek zajlanak, tanulmányozzuk most a tagállamok esetjogát megpróbáljuk jobban megérteni a jelenséget, mert attól még, hogy nem cikk, még van a jelenség. A többi kizsákmányolásra most nem térnék ki, de ne feledkezzünk meg róla, hogy fiktív házasságok céljából, szervek kereskedelme céljából, háztartási munkára kényszerítés céljából is kereskednek emberekkel. Szörnyű ez a lista, gyakorlatilag ma arról beszélünk, hogy embereket pénzért adnak, vesznek annak érdekében, hogy szolgáltatásaikat, szolgálataikat kihasználják. Tehát mindig arról van szó, hogy pénzért adnak el embereket. Az emberek sérülékenyek, kiszolgáltatottak, mert szegények, halljuk gyakran, de én ezzel nem értek egyet. A világ lakosságának sajnos a kétharmada szegénységben él, talán nő is az, az arány, mégsem kereskednek mindezekkel az emberekkel. Azért kereskednek az emberekkel, mert ebben nagy pénz van, és mert van erre kereslet. Persze van egyenlőség, hiány, vagy, vagy van szegénység, de ez nem oka még az emberkereskedelemnek. Az Európol 2013-as jelentése is a kereslet növekedéséről számol be. Minden egyes áldozat mögött ott van az elkövető, és van valaki, aki igénybe veszi a szolgáltatást. 150 milliárd eurós haszonról beszélhetünk a munkára kényszerítés terén a világban egy év alatt. Tehát ez a 150 milliárd euró az emberkereskedők haszna, de ugye törvényes szektorok törvénytelen tevékenységéről is beszélni kell. Például, hogyha a háztartásban alkalmazunk ilyen kiszolgáltatott embereket, akkor ezzel pénzt takarítunk meg, és ez is jövedelem. Tehát EU állampolgárok húznak hasznot az emberkereskedelem áldozatai által nyújtott szolgáltatásokból. Gyakran online toborozzák az embereket, a tendenciák változnak, de az Európol azt mondja, hogy az internet ma ö, fontos szerepet játszik az emberkereskedelemben az emberkereskedelmi szakértőknek, tehát szorosan együtt kell működniük a kiberbűnözési szakértőkkel. A bizottság most állít össze egy jelentést, 2015-ben szeretnénk ezt közé tenni, az internetes online toborzással kapcsolatban még egy pillanat, csak magamat figyelmeztettem ezzel a csöngővel, ami a kereskedelmet illeti, tehát természetesen nem nekem kell itt felhívni a figyelmet arra, hogy a, kereskedelmet, a keresletet csökkenteni kell. Az irányelv egyértelműen előírja, hogy csökkenteni kell mindenfajta keresletet az kereskedelem iránt. A tagállamoknak kötelességük is, hogy legalábbis megfontolják hogy amikor valaki tud arról, hogy egy áldozat nyújtja a szolgáltatást, akkor büntethetővé váljon a szolgáltatás igénybevétele. Tehát el kell gondolkodni azon, hogy egy bűncselekményt bűncselekményként tekintsünk-e. Tudunk-e bármilyen más bűnözési területről, ahol az emberek tudatosan pártolják a bűncselekmény elkövetését, mégsem penalizálják őket. Mit jelent ez? Büntetlenséget, igaz? Gondolkodjunk el erről a 2009-es munkáltatói szankció irányelvben már szerepel, hogy felelősségre vonhatók azok, akik tudatosan foglalkoztatnak emberkereskedelem áldozatokat hogyha harmadik államból érkeznek. Tehát, hogyha a harmadik államból érkezik egy ilyen áldozat, akkor büntethető a foglalkoztatása, ha az EU-ból, akkor nem. Tehát mindenképpen el kell gondolkodni a jogi kereteken, partnerség keretében, ebben nem tudok most itt belemenni, sajnos nem lesz rá időm, de a közszférát, a magánszférát és a civil szférát is be kell vonni, és minden szinten fel kell lépni az emberkereskedelem külső vonatkozásaival is foglalkozni kell, nem EU országokkal, akcióorientált dokumentumot készítünk erről, és a második szakaszban lesznek prioritásképező országok, Ukrajna, Bulgária, Brazília vagy a kereti partnerség országai, és a bizottság a külügyi szolgálattal koordinálja majd ezt a munkát, a delegációink részt fognak venni benne. Még egy oldalam van, tehát mit próbálunk tenni? Egyrészt a biztonsági aspektusra foglalkozunk, a prevencióval, az áldozatok védelmével, partnerséget valósítunk meg a különböző szinteken, de sajnos erre nem lesz időm, hogy ezt elmondjam, és három jelentést készít a bizottság az irányelv átültetéséről, ugye, ami bevett gyakorlat, aztán egy tendencia jelentést, ez az első ebben a sorban, a tagállami emberkereskedelmi tendenciákról, és a 20-as cikk alapján a tagállamoknak el kell juttatniuk hozzám, és ez a munkám felét kiteszi gyakorlatilag jelenleg. E, az információkat, és erről egy EU szintű jelentés e, készül. A harmadik jelentés pedig a 23-as e, cikkkel kapcsolatos jelentés, vagyis, hogyha valaki úgy vesz igénybe emberkereskedelmi szolgáltatásokat, hogy tisztában van vele, hogy emberkereskedelem történt, akkor hogyan lehet ezt szankcionálni? Tehát, hölgyeim és uraim, rendelkezésre állnak a jogszabályok, ezeket alkalmazni kell, rendelkezésre áll a szakpolitika, és ezt alkalmazzuk, és finanszírozásra is szükség van. Gondoskodni kell arról, hogy ez összhangban álljon a célkitűzésekkel. Továbbra is nagyon sok az áldozat, a jogszabályok és a szakpolitikai keretek alkalmazásával még adósok vagyunk, egy sor tennivalónk van még. Hogyha kudarcot vallunk, akkor nem csak mi vallunk kudarcot, hanem társadalmaink is, és az áldozatok szenvedik meg mindezt. Felszámolásról beszélhetünk csak, hogyha nem felszámolás célunk, tűzünk ki célul, az sértés az áldozatok számára. Ennél kevesebb célunk nem lehet, emberek tűnnek el, embereket erőszakolnak meg, ölnek meg, fenyegetnek, és az óra ketyeg, az embereknek az élete telik. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you, Ms. Vasilado. Köszönjük szépen, asszonyom. Nagyon szépen köszönöm ezt a prezentációt ebben a szakbizottságban nagyon fontos dolgokról szólt. Nagyon szépen köszönöm a munkáját. Kezdjük a vitát, elég sokan kértek szót, de sajnálom, és fel kell hívnám a figyelmüket, hogy két perces lesz a maximális felszólalási idő, erre kell korlátozódniuk. Hát asszony lesz az első. Köszönöm szépen. Mirja, köszönöm az előadást, és köszöntjük itt a szakbizottságban, és reméljük, hogy újra eljön hozzánk, mert nagyon fontos témában szólt. Két kérdésem lenne. A bizottsági közlemény az emberkereskedelemről azt mondja ki, hogy férfiak és nők különbözőképpen vannak érintve a statisztikák is azt mutatják, hogy a, szociál, a szexuális kizsákmányolás a gyermekek körében is egyre inkább nő, ahogyan erre ön is felhívta a figyelmet. Az Európol és az Európai Parlament is utalt erre már az idén. Gondolok itt a, az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás összefüggésére erről ön hogyan véglelkedik. Aztán a második kérdésem, a köztes jelentés szerint fel kellene mérni a prevenciós intézkedéseknek a hatékonyságát. Erre irányulna egy tanulmány. 2015 első felében fog ez megjelenni, ez a tanulmány, talán erre vonatkozóan egy pár konkrétumot már elárulhatna nekünk. Köszönjük szépen, Szibel képviselő. Köszönöm szépen. Először is Abszolút támogatom, amit elmondott a különbségek vonatkozásában, amelyek a csempészek és az kereskedő között létezik és fennáll. De azt hiszem, hogy ez más területen is megfigyelhető, bár ezeket a terminusokat valóban szinte ekvivalensként használjuk. Ugye különböző megjelenési formákról van itt szó, kül, ahogyan az emberkereskedelem zajlik, különböző célzattal, legyen a célja a prostitúció vagy mást, és egyéb területeket is említett ön. Engem az foglalkoztat, hogy a tagállamaink valójában mit tesznek, hogyan lépnek fel, és valóban harcolnak-e az emberkereskedelem bizonyos formái ellen. Hiszen valaki mindig tud ezekről az esetekről. Ugye ő említette a pékek, a pékségek ben dolgozók esetét, ahol nem tudjuk, hogy aki ott dolgozik, az milyen formában van alkalmazva, hogyan került oda. A vásárló ezt nem tudja. Ugyanakkor, aki előtt ismert ez a tény, az nagyon is profitot húzhat ebből, hiszen ha egyáltalán fizetnek az alkalmazottoknak, akkor lehet, hogy nincs bejelentve ez a munkavállaló, tehát alacsonyabb bért fognak neki fizetni, sőt az adózástól is megmenekülnek. Tehát nagyon sok esetben én úgy érzem, hogy a tagállamok az ilyen formájú emberkereskedem ellen nem lépnek fel a tagállamok, különösen, hogyha prostitúcióra gondolok. Tehát hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a tagállamok fellépését, Különböző formában történik-e ez, vagy általánosítható a probléma Európában? Köszönöm. Vászil képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm a, az előadást. Két kérdésem lenne az első. Szeretném tudni, hogy a fiatal lányok és fiúk hány százaléka az, akit fogva tartanak, és eh, ki, mekkora az aránya azoknak, akiket gyakorlatilag önkéntesen visznek el. Mit értek ez alatt? Tehát eh, talán a család, a hozzátartozók, a szülők is ismer, eh, előtt is ismertek ezek az esetek, és ők mennyiben működnek közre, hogy úgy mondjam. Tehát mik az okok, az események mögött. Azt hiszem, hogy ez a lényege a kérdéseimnek. Bimber asszony. Köszönöm szépen a szót. Nagyon érdekes volt ez a prezentáció, és ezt köszönöm. Két kérdésem lenne nekem is. Először is. Ha az illegális bevándorlást egy ország nem akarja nyomon követni, mint például a saját országom, Svédország, hogyha az ország a határőröket gyakorlatilag visszatartja attól, hogy ellenőrzéseket végezzenek a határon, az mennyiben növeli az emberkereskedelem esélyét? Második kérdésem. Egyre több koldust látunk Európa utcáin. Ők is nagyon sokszor emberkereskedelemnek az áldozatai. Észak és Nyugat-Európában mennyire elterjedt ez a probléma? Svédországban hivatalosan kételkednek abban, és nem vallják be, hogy létezik a koldolás intézménye. Ez talán még tovább rontja a koldusoknak a helyzetét? Ez lett volna a második kérdésem. Köszönöm. Boszember asszony. Köszönöm szépen, Vasziliadó asszony. Nagyon szépen köszönöm ezt az igen részletes expozét, amelyben leírta az emberkereskedelem és a szervkereskedelem eh, elemeit. Utalt itt a fiatalkorúakra, a gyermekekre is, és ezzel kapcsolatosan jegyezém meg a következőt. Nagyon helyesen hangzott el, hogy bűncselekményekben is részt vesznek, és látnunk kell a keresletet és a kínálatot is. Vegyünk egy példát. Egy orvos kap egy megbízást, hogy egy műtét alkalmával távolítson el egy szervet azért, hogy ez aztán hasznosításra kerüljön. Hát hogyha ez szervkereskedelem keretében történt, akkor ő is részesévé válik egy bűncselekménynek. Úgyhogy itt sokkal erőteljesebb erő, ellenőrzéseket kellene végezni, hogy megtudjuk, hogy mondjuk egy vesét miért távolítanak el egy gyermek szervezetéből. Görögországból is eléggé ismeretes mm, a szerv átültetés, de nagyon különböző a megítélése, és az egyes tagállamoknak a jogszabályok végrehajtásában nem ugyanúgy járnak el. Talán az információs kampányok sem elegendőek, kielégítőek. Arra gondolok, hogy a, az emberkereskedelem minden dimenzióját nem fedjük le, nem ismerjük pontosan a, a lépéseket, nem ismerjük az elkövetőket, a láncolatát, az egyes lépéseknek, és az, hogy mekkora dimenzióban dolgoznak a határon átnyúlóan tevékenykedő szervezetek. Tehát a FAM és a Libeszak bizottságon belül azt gondolom, hogy ez mindenképpen prioritást élvező probléma, de másoknál nem feltétlenül. Bízom abban, hogy a következő öt évben önnel együttműködve nagy előrelépéseket tehetünk. Köszönöm. Morgánó képviselő. Köszönöm szépen. Nagyon drámai eh, számokat eh, említettek itt ma délelőtt, és ez is arra utal, hogy az Európai Uniónak és a tagállamoknak a meglévő jogi kereten belül kell mozdulniuk. Arra is emlékeztettek, hogy a civil társadalommal, az NGO-kkal, még az egyháziakkal is eh, szorosabbra kellene fűzni az együttműködést. Ők azok, akik az áldozatok mindennapi gondjaival, kínjaival foglalkoznak. És hát említette ön is, hogy nem a számokra kell itt koncentrálni, hanem a valós emberekre, akik ott vannak a számok mögött. A városainkban, az utcánkban és a régiónkban nem tudom, hogy ki az, aki valóban foglalkozik ezzel a szegénységgel. és az emberek kényeival, hiszen emberkereskedelemről van szó, emberekkel kereskednek, ami a rabszolgakereskedelemnek egy új formája. És ez természetesen egy olyan tevékenység, amit büntetni kellene. Az is elhangzott itt, hogy az emberkereskedelem 16%-ában a gyermekek érintettek. Volt egy szeminárium, amelynek megrendezésében az Európai Bizottság is szerepet vállalt, aztán azt is hallottuk, hogy a gyermekeket de facto eladják 40 ezer euró a bevétel egy gyermek után. A fogyasztói magatartásban, itt Európában is előfordul, hogy szerveket megvásárolnak a rászorulók. Sőt, ugye tudjuk, hogy az anyák esetleg igényt támasztanak, hogy a természetes módon nem képesek gyermeket vállalni, gyermeket kapni, adoptálni. Úgyhogy nagyon sok-sok terület tartozik ide, és hát ezeket részben ön is elmondta az expozia elején. Én zárásképpen azt szeretném mondani, hogy továbbra is a helyi szinten tevékenykedő szervezeteket kell, hogy támogassuk anyagilag is. Köszönöm szépen. A felszólalók listáját le kell, hogy zárjuk, mert még nyolc további képviselőkért szó, de van még egy napi rendi pontunk. Spinelli asszony. Köszönöm szépen, Vasszília asszony. Köszönöm ezt a kiváló beszámolót. Szeretném elmondani, hogy nagyon aggódom, ugyanis Olaszországban nem ültették át az európai irányelvet. Említésre került egy eh, tanulmány, amit eh, készítettek. Ugye az európai irányelvek egy részét nem ültetik át, így Olaszországban sem történt meg eh, az irányelv átültetése. És ezért továbbra is nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak ezek az emberek. Az irányelv különböző kényszerítő eszközöket is lehetővé tesz, de mm, mm, Olaszországban a nemzeti program sem készült el, pedig az irányelv hatályba lépését követően három hónapon belül el kellett volna készíteni. Olaszországban egyébként még egy sor más hiányossága is van a rendszernek, és ez különösen nehéz helyzetbe sodorja a az áldozatokat, akiket így nem védenek. A rendszerben, egyébként a takarékossági intézkedések is nagyon súlyos hiányosságokhoz vezettek. Köszönöm szépen, most pedig Petir asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentését. Úgy gondolom, hogy senki sem állhat érzéketlenül az ön által felsorolt tények előtt. 800 ezer nő, férfi és gyermek esik emberkereskedelem áldozatául az Európai Unióban manapság 60%-uk körülbelül EU országokból érkezik. Ez a rabszolgaság modern formáját jelenti. Bűncselekményről van szó, ugyanakkor nagyon nagy haszonnal kecsegtető vállalkozások is ezek ugyanakkor. Felhívnám a figyelmüket a gyermekekre, a legkiszolgáltatottabb csoportra. A nemi, vagy szexuális kizsákmányolás és a munkára kényszerítés mellett elmondhatjuk, hogy új fajta emberkereskedelem van kialakulóban a reproduktív tevékenységek terén, itt a béranyákról beszélek, illetve az illegális örökbefogadásról. Ez az iparág nagyon elterjedt, egyfajta csecsemő piac van kialakulóban. A reproduktív turizmus egészíti ki mindezt. Az Európai Unió mit tervez az ilyen típusú emberkereskedelem felszámolására? Köszönöm szépen. Milnár asszony kapja meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Vasziliádú asszonynak, energikusan, nagyon sok mindenre kitérően mutatta be ezt a területet. Catherine Biodevu, az ALDE koordinátora most nem tud itt lenni, az ő köszönetet és tolmácsolnám. Kérdésem, az Európai Bizottság jelentésével kapcsolatban a 2004-es tartózkodási engedély eh, irányelv alkalmazásával kapcsolatban az emberkereskedelem áldozatairól van itt szó, ugye? Eh, hogyan látja az irányelv alkalmazását, és eh, milyen konkrét fellépést javasol az áldozatok beazonosítására, illetve az áldozatok jogairól való tájékoztatás javítására? Illetve van-e adat arról, hogy hány tartózkodási engedélyt adtak ki, illetve az irányelv felülvizsgálatánál a nemi szempontokat figyelembe veszik-e majd a jövőben? Köszönöm. Köszönöm. Kirkosz úr, most a szó. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Vásziliádó asszonynak, nagyon érdekes információkat hallhattunk, ugyanakkor az ő általa feltett kérdések is a helyes kérdések az elkövetkező évek során valóban foglalkozni kell mindezekkel az aspektusokkal. Külön szeretnék rákérdezni a gyermekek helyzetére, akik kísérő nélkül érkeznek migránsként, különösen kiszolgáltatottak, ugye az ő helyzetüket nem megfelelően szabályozzák. Van-e valamilyen elképzelés arra vonatkozóan, hogy mit tehetnénk ezekkel a gyermekekkel, ugye távol-keletről, közel-keletről, máshonnan érkező migráns gyerekekkel? Köszönöm, Gyurek úr következik most. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani. Nagyon érdekes volt ez a beszámoló, nagyon világos a jelentés is. Lengyelország is érintett. A lengyel rendőrség azt állapította meg, hogy a prostitúció, a pedofília és a pornográfia közötti határok elmosódtak. Több fajta bűncselekményről van szó, de gyakran mindhárommal részt vesznek ugyanazok a személyek. Penalizálni eh, kellene az áldozatok munkájából hasznot húzókat az emberkereskedelem terén, aztán a, a kereskedelmet szeretnénk csökkenteni, több fajta fellépése is szükség van a skandináv országokban, Svédországban például van prostitúció. Franciaországban és felvetődött a véta, hogy az igénybevevőt kellene szankcionálni. Az alapjogok megsértéséről van ugyanis szó. A kereslet penalizálása lehetővé teszi hogy korlátozzuk a tevékenységet, nem lehet teljesen felszámolni, maximum törvénytelenné válik, de korlátozni lehet, hiszen e, az emberek méltóságát védeni kell, és ezért fontosak ezek a fellépések. Köszönöm. Köszönöm. Most Ugyadovszki úr következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az európai koordinátornak nagyon világos volt ez a jelentés, egy konkrét jelenségre szeretnék rákérdezni a munkára kényszerítés jelenségére az Európai Unió területén belül, rabszolgatartói körülmények között, és nem csak harmadik államokból érkezettek, hanem európai állampolgárok vonatkozásában is. Közép európai országokból, Romániából érkezett emberekről van szó. Konkrétan azt kérdezném, hogy mit javasol, mit ajánl ön. Azt említette, hogy sajnos az irányelv nem eh, terjed ki azokra a munkáltatókra, akik tagállamokból érkezett áldozatokat eh, foglalkoztatnak, csak az EU-n kívülről érkezettekkel foglalkozik készülnek elnök arra, hogy megváltoztassák az irányelv megfogalmazását új módon, hogy azok a munkáltatók, akik a tagállamokból érkezett munkavállalókat, illetve áldozatokat dolgoztatnak, is szankcionálhatók legyenek. Hollandiára, Olaszországra gondolok, de nyilván más tagállamokban is van ilyen jelenség. De amikor a munkáltatók emberkereskedelem áldozatait dolgoztatják, akkor az EU szintje fel kell lépni. Mit tenne ön, hogy ezt megváltoztatjuk? Tustassuk, Vagyina asszony következik. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és köszönetet szeretnék mondani Edu asszonynak a jelentését. Két teljesen konkrét kérdést tennék fel először is. Azt szeretném tudni, hogy mit tesz az Európai Bizottság a kereslet csökkentése érdekében a nemi kizsákmányolás terén. Más sorban ugye az emberkereskedelem és a prostitúció között van kapcsolat, az Interpol is elismeri ezt, mit terveznek. Köszönöm, Hannibal asszony, tessék. Thank you. Köszönöm szépen. Ez az utolsó pont, amit a többiek is felvetettek, az, amire vonatkozóan én is szólnék. Egyébként nagyon szépen köszönöm az igazán világosan fogalmazó jelentést, amely nagyon sok adatot és tényt közölt, amelyet talán nem ismertünk korábban. Mint szerzői ennek a jelentésnek, a prostitúcióra vonatkozó esélyegyenlőség és emberkeskedőre vonatkozó jelentést ön írta, és említette, hogy 65%-a azoknak, akik emberkereskedelem áldozatává állnak, gyakorlatilag Európán keresztül utaznak, hogy úgy mondjam. Aztán beszélt ön ugye az nemek közötti egyenlőségről is. Itt Európában azt gondolom, hogy nagyon jó az alap, ahhoz, hogy megítéljük a kérdést, hiszen az jelentésén túl más jelentésekről is értesültünk, ismerjük a tényadatokat, a számokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy meg kell ragadnunk az emberkereskedelemnek a kérdését úgy, hogy gyakorlatilag a keresletet nyomjuk le. Nem tudom, hogy ezt valamilyen formában üzenetként ön is továbbítani tudja. Köszönöm szépen. Utolsó felszólalónk hallottuk, hogy ezzel akkor lezártuk. Lezárjuk Májer asszonyjal. Igen, köszönöm szépen. Elnök asszony, a Libel szakbizottságban már több ízben elmondtam, hogy az Európai Unión belül a menedék, menedékes és a bevándorlási politika gyakorlatilag egyfajta keresletet is generál. És nem tudom, hogy ez a politika az emberkereskedelemmel milyen szinten találkozik, korrelál. Köszönjük. Akkor most pedig Vasziliadó asszonynak adom meg a szót, hogy válaszolhasson a sok-sok kérdésre, amit kapott. Bizonyára nem lesz könnyű dolga, de hagyd kérjem meg, hogy 5 percre korlátozódjon, mert van még egy napi rendi pontunk, és természetesen nem fog tudni ilyen rövid idő alatt konkrétan válaszolni az egyes kérdésekre, de talán más csatornákon keresztül tud a képviselő kérdéseire reagálni. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Igen, visszatérnék a prezentációm elejére, és megköszönöm az érdeklődést a tisztelt ház részéről a politikai terület iránt, és köszönöm a nagyon sok érdekes kérdést. Nem tudok valóban mindegyikre válaszolni, mert nagyon kevés időm áll rendelkezésre, de pár dolog. Először is a megelőzés. Van egy tanulmányunk, amit kiadtunk, és a bizottság milliók tételben szánt eurót a különböző szereplőkre, hogy a tudatos, tudatosságot növeljék, a problémával kapcsolatban, de nem tudjuk, hogy ennek a munkának a hatékonysága hol tart. Tehát azért van most ez a tanulmány kiadva, hogy megnézhessük, hogy az adófizetők pénze tényleg mennyire hatékonyan kerül elköltésre, és hogy van-e hatása a munkánknak arra, hogy kevesebb legyen az áldozat, és nagyobb legyen a védelem. Tehát egy tanulmányra megbízást adtunk. Ami a terminusokat illeti emberkereskedelemre gondolok itt, és meg kell néznünk persze azt is, hogy mit tesznek a megelőzés érdekében a tagállamok. Három évvel ezelőtt, amikor elfoglaltam a posztomat, akkor sokkal kevesebbet tettünk az ügy érdekében, nem létezett a stratégia, nem volt akkor a fogékonyság, és nem volt akkor a mobilizáció. Most viszont léptünk, de még csak az út elején tartunk. Az irányelv, amely most már létezik, azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy van. Tavaly év volt az átültetésnek a határideje, tehát várnunk kell még, mire ez megmutatja a hatását, de ezzel együtt az első EU-s beszámolót is válik a jövő évre, amelyben majd a tagállamok számot adnak arról, hogy mekkora az átültetés sikere, milyen hatásokat lehetett elérni. Pénteken volt egy fontos határidő, erre az időpontra nemzeti szinten a tagállamok egy tervezetet küldenek el, annak érdekében, hogy jövő év elejére megszületessen a beszámoló. Ezen beszámolóval pedig majd világosabb képet kapunk. Többen említették önök közül a civil szervezeteket és azok munkáját. Mindenképpen ösztökéltük őket, és kinyilvánítottuk a az együttműködési készségünket is velük, tehát várjuk mindig az ők megjegyzéseit, az ő beszámolóikat, jelentéseiket, hiszen ők látják, hogy mi történik itt a tagállami szinten, és nagyon jó ötleteik vannak arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne jobban előre lépni. Az, hogy most gyerekekről, vagy felnőttekről van ez szó, tulajdonképpen ez a megkülönböztetés, eh, ez nem létezik a, az EU jogalkotásban, amikor az emberkereskedelemről beszélünk. Mindazonáltal nagyon sokszor egy közösségen belül történik az emberkereskedelem, sőt a családi körön belül is előfordul. Ez nem azt jelenti, hogy egyetértésüket adják-e a gyermekek ehhez, vagy nem. De ugyanúgy számon kell kérnünk az emberkereskedőket, bárki is legyen az áldozat. Lehet, hogy mondjuk a családok egyetértésével történik a gyermekek eladása. Ki profitál ebből? Hát lehet, hogy a család. De ki az, akikről, akinek részéről az igény következik a szolgáltatások nyújtására, gondolok például a szexuális szolgáltatásokra. Ki profitál abból, hogy koldulnak az utcán? Ha senki nem tesz fel kérdéseket, viszont pénz áramlik, hát akkor vannak nyertesek. És ha a gyermekeket nézzük meg, az utcai gyermekeket, akik koldulnak, és, és jól ismerjük őket, ők nem az anyukkal vannak az utcán, hanem más anyával. Ezek a gyerekek kettő és hat év között egyszerűen kényszerítve vannak arra, hogy csendben legyenek és egy szót sem szóljanak. Aztán a kényszerített koldulásra vonatkozóan azt tudom mondani, hogy az adataink regisztrált viktimekre vonatkoznak, és nagyon sok olyan szám, sokkal magasabb a szám valójában viszont nem, nem tudunk mindenkit regisztrálni, nem mindenki regisztrál, tehát itt nagyon sokat kell még tennünk. Sokan önök közül elmondták, hogy, hogy nem lehet az, hogy valaki nem tud a akár az, a szervkereskedelemről, mert akár az orvosok, akár a, a, a gyógyszerágazat részéről tudnak erre, ezekről az ügyekről, de itt is növelni kell a fogékonyságot, a jelentéstételi rendszert erősíteni kell. Aztán eh, nem szabad felejteni azt sem, hogy az ötös cikk értelmében tulajdonképpen a felelősséget eh, rá lehet hárítani most már azokra, akik észlelik ezeket az eseményeket szankció kérdése is egy nagyon lényeges kérdés, de azt mondom, hogy önöknek is el kell ezen gondolkodni. A harmadik országokból érkező munkavállalók alkalmazása is erre a lapra tar- tartozik. Tehát a jogi keretnek a konszolidálása mindannyiunkat érintő kérdés. A 23-as cikk értelmében a meglévő intézkedéseket kell sorba venni, azaz azokat az intézkedéseket, amelyek kell, jelenteni kell a, azokat az eseteket, ahol egyértelmű az illegális alkalmazás. Tehát ez a munka is a mi részünkről elkezdődött. Nagyon sok esetben egyszerűen kényelmetlen a helyzet, amikor mindenkinek oda kell figyelni, amikor mondjuk az igényt is jelenteni kell, és nem felejtsük el, itt nagyon sok pénz forog kockán. Ha az emberkereskedőkről lenne csak szó, akkor sokkal gyorsabban ki lehetne ezt az egész helyzetet söpörni. De az igény, ami ott van a háttérben, sokkal nehezebb. Elindult egy tanulmány, a, azok kriminalizálására vonatkozóan, akik, akik ismerik a, az eseteket, akiknek jelenteni kellene, és majd meglátjuk, hogy hová jutunk el. Nyilván most még nem tudok konkrétan mondani semmit, de van egy teljesen egyértelműen megszabott keretünk, ezen belül mozunk, és hogyha a szexuális kizsákmányolásra kerül sor, akkor az igényt ismerve ezt most már nyomon lehetne követni. Nem régen eh, a német rendőrségből kaptunk egy olyan jelentést, hogy eh, a prostitíció, mint ágazat, az egyik legérintettebb az emberkereskedelem belül. Tehát eh, védelmet kell biztosítanunk az érintettek számára. Hogyha gyermekek és emberek kereskedelméről van szó, akkor persze mi mindig felemeljük a mutatójunkat, de nem mi vagyunk az elsők, akiknek lépni kell, hiszen a gyermekek státuszát kellene először is tisztázni. Tudni kell, hogy milyen korúak, honnan érkeznek, mit, hogyan definiáljuk a, a gyermek fogalmát, és a gyermek védelmi rendszer felállításához és érvényesítéséhez nyilván ezeket a kérdéseket mind tisztáznunk kell. Nagyon fontos a migrációs és a menedék jogi politikának a harmonizálása is, ahogyan itt elhangzott. De arról is gondolkodnunk kell, hogy a legtöbb áldozat azért azonosítható, mert EU-ból származik, de hát ők akkor EU-s tagok is, európai állampolgárok és ezen túlmenően kell gondolkodnunk arról, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy ők áldozattá váljanak. A pénzáramlásokat kell nyomon követni, a pénznek minden formájára gondolok itt. Ki az, aki valóban profitál az esetekből, tudván vagy nem tudva a háttérről, és a saját tapasztalatomból elmondhatom, 12 órát foglalkozom ezzel napi szinten. Nem jutunk előrébb, csak hogyha megfelelő törvényt alkotunk. Köszönöm. Thank you, uh, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy itt nagyon jól látható, hogy ez egy rendkívül átfogó kérdés. Az idő nagyon szorít bennünket, de a 2011-es irányelvnek a lényege, hogy koordináltra kerül egy olyan dolog, ami rendkívül bonyolult, és hogy itt is felvetették a menedék, a bevándorlás, ezek is szabályozható kérdések. Mindennel nem tudunk természetesen ma délelőtt foglalkozni, de ezek rendkívül bonyolult kérdések. Arra össz mondanám, hogy nagyon fontos, hogy mindezek feljegyzésre kerüljenek, mindez, amit elhangzott, és a fennbizottság kollégák is kal együtt meg fogjuk keresni a lehetőséget, hogy ezt lefoglalkozzunk. Nyilvánvalóan, hogy sokkal több részletei szükség lenne, mert ezek nagyon bonyolult kérdések Tehát én azt mondanám, hogy tekintettel a, figyele, a bonyolultságára a témának, ezzel majd még kell foglalkoznunk. Ez azt jelzi, hogy ezt ma nem tudjuk teljes mértékben kitárgyalni, hanem szegmentálni kellene ezt a jelentést, és különböző részét még más alkalmakkal is megvitatni. Köszönöm. és remélem, hogy találkozunk majd még önnel. Most pedig akkor elnézést a következő vendégeinktől. Következő hozzászólónk. Ugye hát az emberkereskedelem ez egy globális kérdés természetesen, és Krisztina eh, Kangaspunta következik. Egy másik aspektusából fog rá világítani az emberkereskedelem kérdéseiről. Tehát az ENSZ kábítószer és belügyi hivatalának az emberkereskedelemről szóló átfogó jelentéséről van szó, és nyilván erről fog nekünk beszámolni. Az emberkereskedelem egy átfogó kérdés, amivel az ENSZ is foglalkozik. jó lenne, hogyha egy röviden fel tudná vázolni a problémát, illetve a már felvetődött kérdések illetve hogyha vannak kérdések, akkor ezek is válaszolsz, és elnézést kérünk, hogy lerövidítettük az idejét. Köszönöm szépen, és engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy köszönetet mondok azért, hogy lehetőségem van önök előtt szólni. Van itt egy PowerPoint anyagom, amit szeretnék mindenképpen megmutatni, nem túl hosszú, és azt is tudom, hogy nagyon szorít bennünket az idő. Az ENSZ-től érkeztem, tehát egy kicsit más ez a környezet számomra, egy másik szervezet, de bizonyos mértékig ismerős a helyzet. Önök is az emberkereskedelemről beszéltünk, mi pedig személyek kereskedelméről beszélünk. Én azt az ENSZ szóhasználatot fogom alkalmazni, mert ezt ismerem. Az ENSZ kábítószer és belügyi hivatalának a hivatala foglalkozik a személykereskedelemmel több éve, ez a negyedik jelentésünk, és van egy kis vékonyka jelentés, ami globális és regionális szempontokat vesz figyelembe, és van egy vaskosabb, ami pedig országprofilokat is tartalmaz, illetve az összes olyan országról tart, tartalmaz jelentést, amelyekkel foglalkoztunk. 128 országgal foglalkoztunk, ezek szerepelnek ebben a jelentésben. Itt láthatóak azok az országok, amelyekkel foglalkoztunk a globális jelentésünkben. Vannak országok, amelyek nem tudtak válaszolni a kérdéseinkre, ezek többnyire Afrikában vannak, és egyes ázsiai országokban. A legfőbb következtetései az elemzéseknek. Először is a személyi kereskedelem, szinte mindenütt megtalálható. 152 országból találtunk áldozatokat, 124 országban, a 2010-12-es időszakban. Legalább 510 ö, olyan szemét találtunk, akik azonos szempontból azonos helyről, azonos cél országba vagy cél helyre érkeztek. Nyilvánvalóan nem fettük le az összes országot, de mégiscsak azt mondhatjuk, hogy valamilyen mértékben gyakorlatilag minden országban megtalálhatóak ezek a problémák. Az irányok, hogy merre történnek ezek a mozgások, ezek egyrészt transregionális mozgások, tehát különböző kontinensek között, mozognak. Három nagy központ van, a közelkeret, az egyik Észak-Amerika, Közép-Amerika, Karib térség, és a másik az pedig Közép- és Kelet-Európa. És látható azt is, hogy melyek a kibocsátó országok, és melyek a célok. Dél-Afrika, Dél-Kelet-Ázsia, Közép-Európa de hát itt láthatjuk, tehát az emberek általában a szegényebb vidékekről mennek a gazdagabb területek felé. Ez igaz regionálisan is, és országuk tekintetében is. A határokon átnyúló bűnözésnek a része, ez sok esetben ö, belföldi, tehát saját ország beli személyeket érint Általában regionális szempontból viszonylag kicsi az a terület, amit érint. Egy része, 34% az országon belüli emberkereskedelem, a többi az pedig határon átnyúló. Tehát a legtöbb áldozat, akiket megtalálunk, azok külföldiek, de régióban is vannak ilyen áldozatok, mert csak egy nagyon kis része az, amelyik kontinensek közötti emberkereskedelem áldozata. A felfedezett emberkereskedők, akik bűn, bűnözők, ezek főként azon állampolg, azoknak a, az állampolgárai, ahonnan az áldozatok is kikerülnek, és ahol elítélik őket, általában abból az országból is származnak 64%-ban. Vannak külföldiek is a térségekben, vagy más régiókból. Egyre nagyobb ö, olyan ö, emberkereskedelmet találunk, aminek a szexuális a célja. Miért ez a kizsákmányolás legjellemzőbb esete? Ez kb. 53%-ot tesz ki a 40%-ot tesz ki globálisan a munkára kényszerítés, és vannak egyéb formák is, ezek számszerűen kevésbé jelentősek az adatok azt mutatják az elmúlt évben, hogy növekszik a munkára kényszerítés, de Dél- és Nyugat-Európában kevésbé. Nem igazán ez jellemző az Európai Unió térségeiben, annak ellenére, hogy más térségeiben a világnak erőteljesen növekszik. Itt vannak regionális összehasonlítások, láthatják, hogy Európa az pirossal jelenik meg, az utolsó sorban, és a szexuális kizsákmányolás a legmagasabb, az 66 százalék, Európában és Közép-Ázsiában 26 százalék a munkaára kényszerítés. Hogyha ezt összehasonlítjuk a csendes óceán vagy Kelet-Ázsiával, akkor egészen más a helyzet. Ott 64 százaléka az áldozatoknak a munkára kényszerítés céljából kerül e, emberkereskedelem területére. A nők sokkal jobban érintettek áldozatként, de elkövetőként is. Körülbelül 30%-a a felfedezett kereskedőknek 30%, a ami sokkal magasabb, mint az egyéb bűncselekmények területén, általában a nők aránya az 10-15 százalék az elítéltek körében. Ha megnézzük az áldozatokat, körülbelül 50 százalékuk az áldozatoknak nő, és hogyha ehhez hozzáadjuk még a lányokat is, akik 18 évnél fiatalabbak, akkor körülbelül 70 százalékot kapunk a felfedezett áldozatok közül vannak kisebb eh, mértékben fiúk és felnőtt férfiak is. Ha megnézzük a, nők eh, áldozatokat, 79%-uk szexuális kizsákmányolást szenved el. Ha viszont eh, azt nézzük, hogy kik azok, akik kizsákmányolásra kerültek, illetve kényszer munka céljából lettek áldozatok, ezek 35%-a nő. Tehát azt mondhatjuk, hogy bár a férfiakat főként munkára kényszerítés céljából ö, zsákmányolják ki, a nőket inkább szexuális célból. A ö, gyermekkereskedelem is növekszik globálisan. Itt a zöld vonallal látjuk, ezek a főként a lányáldozatok, és látható, hogy az elmúlt tíz évben a nők, a, a lányok aránya jobban növekedett, 10%-ra 21%-ra emelkedett, és ez nagyon aggasztó. Itt láthatjuk megint csak a nagy regionális különbségeket Európa és Közép-Ázsiában. 18%-a nő az áldozatok közül, afrikai országban és a Szahara alatti területen ott 62% gyerek. Ha a jogszabályokat és a bűncselekmény, a kriminalizálási szempontokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy körülbelül két milliárd embert nem véd az ENSZ vonatkozó jegyzőkönyve. Ez 2003-ban lépett hatályban, és hogyha megnézzük, hogy a jogszabályalkotás hogyan nézett ki, csak kilenc olyan ország van, amelyben nincs semmiféle jogszabály, van 10% az országoknak, ahol csak részbeni szabályozás van, az ember kereskedelemre vonatkozóan, és ahol valamilyen szinten bűncselekménynek számít ez a tevékenység. De hogyha kiszámoljuk azon országoknak a népességét, ahol nincs jogszabály, vagy csak részleges, akkor két milliárd embert találunk, aki, ami nagyon sok. Ugyanakkor, ha nagyon sikeresek a jogszabályok, ugyanakkor nincs igazán nagy siker a büntetés területén körülbelül 15%-ában az országoknak egyáltalán nem született ítélet a 2010-12-ben, aztán van 26%, ahol mindössze tíz országban, illetve, illetve mindössze tíz ítélet született. További rossz hír, hogy a helyzet nem igazán változott az elmúlt tíz évben. Meglehetősen stabil a helyzet, és az ítéletek száma nem növekszik. A jelentést megtalálják a weboldalunkon, és természetesen szívesen adok papír jelentés is, hogyha ezt kérik. Mindenképpen lenyűgöző volt ez, és fontos, hogy ezzel a kérdéssel most ilyen hosszú ideje foglalkoznak, tudjuk mennyire fontos ez a jelentés. A tolmácsok szívesen maradnak még néhány percet, hogy eh, kérdéseket tehessenek fel a eh, kollégák. Nem tudom, hogy van-e kérdés különösen az ENSZ beszámolóra vonatkozóan. Most aztán nincs senkinek kérdése, igaz? Esetleg néhány rövid. Tessék. Köszönöm szépen a beszámolót, az előadást. Két kérdést szeretnék feltenni. Az a kérdésem, hogy az olyan területeket is vizsgálták, azokat az ágazatokat az iparban, ahol dolgoznak ezek a modern rabszolgák, hogy milyen szektorokról van szó. Másik kérdés, egyre többször tapasztaljuk, hogy gyermekeket háborúzásra kényszerítenek a gyermekkatonák ról mit tudtak meg, ismerik-e konkrétan a helyzetet, hogy milyen fiatal fegyveres katonák vannak. Én is feltennék egy nagyon egyértelmű kérdést. Az emberkereskedelem koordinátorával együttműködik-e az ENSZ, van-e valamilyen adat, statisztika, az EU tevékenységére vonatkozóan. Ugye ez egy globális jelenség, nyilván együtt kell fellépni ellene. Van-e véleménye arról, hogy az EU-nak külön koordinátora van, külön foglalkozik ezzel a kérdéskörrel? Kérem szépen, akkor válaszoljon a kérdésekre, és köszönet még egyszer a tolmácsoknak köszönöm. Kínlottam a fejhallgatóval, de hogyha jól értettem, akkor ugye a rabszolgattartásra kérdezett rá, illetve a gyermekkatonákra. A gyermekkatonák témájával foglalkoztunk, van is erről egy külön kiadványunk. Nagyon aggasztó, hogy milyen sok gyereket kényszerítenek háborúzásra, különösen Afrikában, a, a harci cselekmények sújtotta övezetekben, gyakran emberkereskedelem áldozatai ezek a gyerekek. Van egy másik aspektusa is ennek, gyakran nem csak katonaként zsákmányolják ki a gyerekeket, hanem más módon is, például a lányokat szexuálisan. Kaptunk erre utaló információt is, ami azt mutatja, hogy hát sajnos nem túl jó a helyzet. Ami a rabszolgasságot és az ehhez kötődő témákat illeti, tehát a munkára kényszerítés, hogyha erre gondolt, Nagyon sokféle kérdést találtunk, nagyon sokféle gyakorlat van, nem mindegyiket lehet bejelenteni, mert nem minden országban egyértelmű a szabályozás, nem világos, hogy mit ért rabszolgaságnak egy-egy állam, tehát nehéz nekem is erről szólnom, de valóban egyes országokban zajlik rabszolgaság elleni fellépés, tehát eljárásokat indítanak Így lehet gondoskodni arról, hogy az áldozatok joga érvényesüljenek ami az együttműködést illeti, az Európai Unió emberkereskedelem ellenes testületével kiváló az együttműködésünk, és volt is közös fellépésünk, ahogy ön is említi, valóban nagyon fontos, hogy kiegészítsük az európai képet a globális képpel, mert az emberkereskedelem még hogyha ebben a régióban zajlik is, nagyon sok transregionális vonatkozása van, és Európában, különösen Kelet-Európában azt tapasztaljuk, hogy egyfajta elosztóközpont működik, 130 különböző országból érkeztek a nyugat-európai áldozatok, nagyon sokféle tehát a származásuk. Ugyanarról a jelenségről beszélünk ugyan, ugyanazok ugyan a konklúzióink, mégis vannak eltérések a körülményekben, a helyzetben, ezért nagyon hasznos, hogyha egymást tájékoztatjuk és kiegészítjük egymás ismereteit. Köszönöm. Köszönöm szépen a beszámolóját, és hamarosan találkozunk újra. Kedves kollégák, van-e bármilyen egyéb téma? Hogyha nem, akkor mindkét szakbizottság ülését ezen lezárom. Köszönöm szépen.